második eh, európai roma csúcs találkozó kapcsán. Először az állásfoglalási indítványok szerzői kapnak szót, ő közöttük is Monika Flasikova Benova asszony két percben. Köszönöm szépen elnök asszony a szót. Megvárom, míg a biztos asszony leül és hall engem. Tehát azok a kérdések, amelyeket itt a képviselők most a tanácshoz és a bizottsághoz intéznek, mind rendelkeznek egy közös nevezővel. És ez a közös nevező az elégedetlenség a romák helyzetével kapcsolatosan, illetve mindazzal kapcsolatosan, amit ügyükben az Európai Unió nem tesz. és a reszocializációs intézkedések mögött hiányzó pénzekkel kapcsolatban. Civil szervezetek ö, viszik ezt az ügyek, ügyet csupán, nincs európai megközelítés. Felszeretném hívni a figyelmet arra, hogy az a mód, ahogy ö, a kérdést megközelítjük, az is nagyon, nagyon nem mindegy. Beszéljünk nyíltan. Sok évi tétlenség után, és miután a problémát a szőnyeg alá söpörte minden európai szervezet, eljött az ideje annak, hogy az európai roma jogi képviselők végre hangot kapjanak, és a követeléseiket meghallgassuk. Hat éve zajlik már ez a dialógus folyamat, hat éve járok olyan fórumokra, ahol szó van a romák problémáiról, és a problémák megoldásának szükségességéről. Ennek ellenére e hat év alatt még egyetlen egy konkrét intézkedés sem történt a problémák kezelése érdekében. Tehát a diszkrimináció bizonyos értelemben minket is jellemez. A romák többsége Európában nyomorúságos körülmények között él. Ha valóban a problémák gyökerére akarunk hatni, és meg akarjuk azokat oldani, akkor először a nemzetközi jogi szerződéseket kell elővennünk, ideértve például a gyerekek jogairól szóló kartát, amely hiába létezik, a romákra vonatkoztatva nem kerül alkalmazásra. A szlovák köztársaságban folyamatosan ö, törekvés van az állam részéről a romák helyzetének megoldására, de ezek mind kevésnek bizonyulnak, és sajnos a gyerekek jogai ezekben sem szerepelnek. Ha objektív megoldásokat keresünk, akkor szemesülnünk kell a probléma gyökereivel is, fel kell tárnunk azokat. Köszönöm, Flasikova asszony. Most megadom Flotrasszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberi jogi karta kimondja, hogy a romák többszörös megkülönböztetés áldozatai egészségügyi, képzési, munkahelyi szempontból, sőt lakhatási szempontból is. 2009-ben a romák egynegyede vált konkrét atrocitások áldozatává, diszkriminációs tettek áldozatává, és nagyon sok feljelentés érkezett a rendőrségekhez Európában ebben az ügyben. A romák helyzete továbbra is tehát súlyos, és különösen súlyos az, hogy az Európai Unió, noha most már az emberi jogi karta a szerződés része, még mindig nem tesz semmit az érdekükben. Ezért sürgős kötelezettségünk, hogy a rasszista támadásoknak elejét vegyük. 2007-ben Olaszországban voltak ilyenek nagy számban, és a 2008-as események tükrében is végre tovább lépjünk. Stratégiára van szükség, irányelvre, integrációs irányelvre, és ez még mindig úgy látom, hogy nem akar megszületni. A Franciaországban Romániára és Bulgáriára vonatkozóan elfogadott intézkedések elsősorban a romákkal kapcsolatosak, és nagyon sürgős az, hogy például Koszovóval is az Európai Unió kétoldalú megállapodásra jusson roma vonatkozásban is. A, az Európa Tanács jelentéstevője már maga is rámutatott erre. Továbbá Szeretnék rámutatni arra, hogy tavaly állásfoglalást fogadtunk el a romákra vonatkozóan, és jó lenne, hogyha idén lezárnánk ezt a kört, és a strukturális alapokból végre jutatnánk a probléma megoldására. Köszönöm. Köszönjük. López Garrido kap a tanács képviseletében szót parancsolja. Gracias, eh, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék válaszolni a két képviselő asszony által felvetett kérdésekre, hiszen eh, eh, Faskova és Flotkasszony kérdései részen az emberi jogokat közvetlenül érinti, és ráadásul egy nagy, nagy számú embert érint, hiszen a roma közösség a legnagyobb etnikai eh, közösség az Európai Unióban. 10 milliós adatot hallhatunk Lot asszonytól, ez többé-kevésbé igaz is lehet. A strukturális alapok felhasználásának kérdésével kapcsolatban azt mondhatom, hogy a spanyol elnökség eh, ajánlásai tíz alapelvet fektetnek le, amelyek között szerepel például az is, hogy a jelenlegi operatív programokat érdemes módosítani, illetve a jövő Benni 2014-től kezdődő rendeletek esetében a struktúrális alapokat teljes mértékben ki kell tudni használni a romák integrációjának javítására. Integrált fellépésen keresztül az városi és vidéki területeken egyaránt illetve a regionális alapokra vonatkozó rendelet hetes cikkének új módosítását eh, kívánjuk eszközölni. A helyi önkormányzatok szerepét nem szabad alábecsülni. Ahhoz, hogy a struktúrális alapokhoz hozzáférjenek a roma közösségek, szükség van eh, arra, hogy az önkormányzatokat is aktívan bevonjuk ebbe a folyamatba, illetve a eh, roma érdekképviseleti szervezeteket, már a tervezési folyamatba, aztán a végrehajtásba, az értékelésbe és az ellenőrzésbe is be kell vonni magukat a romákat. A tanács ezeket javasolja a az ajánlásaiban. Ehhez a tagállamoknak és az önkormányzatoknak eh, szakmai eh, segítségnyújtásra van szükségük, horizontális együttműködés és vertikális együttműködés egyaránt engedhetetlen ehm, az európai szinttől nemzeti, regionális és helyi szintig eh, helyszinten bezáróan. A TRIO programjában, a három soron egymást követő eh, soros elnökség TRIO programjában konkrétan szerepel a romák társadalmi és gazdasági integrációjának prioritása. Ez mindenki által olvasható a TRIO programjában, amelyet az általános ügyek tanácsa is elfogadott és támogatott. Ez a következő szűk másfél évben, tehát prioritásnak számít. Természetesen vannak rövid távú és hosszú távú intézkedések is. Rövid távon különös hangsúlyt kell fektetni a már korábban említett eszközökre, illetve egy olyan munkaprogramot kell elfogadnunk, amely lehetővé teszi, hogy olyan problémákkal is szembenézzünk, mint például a kisegítő iskolák kérdése. Gyakran az ilyen iskolákban túl reprezentáltak a romák, illetve a lakhatási kérdések tekintetében Eh, is eh, nagy különbségeket tapasztaltunk a nem rom és roma lakosság között. A munkaerőpiachoz való hozzáférés, a foglalkoztatás terén, akár csak a többi szakpolitikai területen szem előtt kell tartani a romák igényeit. A nyílt eh, koordináció módszerével sokat tehetünk ezen a téren, az oktatás, az oktatás, a munkahelyteremtés és egyéb területeken illetve a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása terén. Végezetül a diszkrimináció mentességre vonatkozóan annyit mondhatok, hogy önök is jól tudják, hogy a spanyol elnökség eh, célja, hogy a e fél évben, illetve a trió elnökség alatt egy irányelv kerüljön elfogadásra, egy olyan irányelv, amely integráltan kezelni a diszkrimináció elleni harcot, a diszkrimináció általános megkülönböztetés elleni fellépést, és egyenlő jogokat biztosítani azon csoportok számára, amelyek hátrányos megkülönböztetésben részesülnek, különös tekintettel a romákra. Köszönöm szépen Korridó úrnak, most pedig a bizottság részéről Reding asszony kap szót. Köszönöm elnök úr, tisztelt képviselő urak, szeretnék Szvoboda úrnak és kollégáinak köszönetet mondani, hogy előterjesztették ezt a szóbeli kérdést a roma csúcsra vonatkozóan. A bizottság már többször kötelezettséget vállalt a tekintetben, hogy az alapvető jogokat megvédjük egyrészt, másrészt pedig gondoskodunk a romák teljes körű társadalmi befogadásáról, integrálásáról. A tanács is egy megkeresést kapott, illetve azzal a kéréssel fordul a tagállamokhoz, hogy ezekkel a kérdésekkel minden szakpolitika területén elsődleges fontossággal foglalkozzanak. Ez a vita a Roma csúcs, a második Roma csúcs előtt néhány héttel kerül sorra, amely csúcs Kordobában április 9 -e és 8 -e és 9 -e között kerül megrendezésre. A kezdeményezés, ami előttünk van, szerintem kiváló alkalom arra, hogy értékeljük a különböző fejleményeket nemzeti és nemzetközi szinten 2009 óta. Ez hozzá fog segíteni minket ahhoz is, hogy hozzájárulhassunk egy közös álláspont kialakításához a jövőre vonatkozóan. Két évvel ezelőtt az első csúcsra került sor, Mit értünk el azóta? Azt mondhatjuk, hogy a pohár félig üres vagy félig tele van. Történtek komoly előrelépések, ugyanakkor viszont komoly hiányosságok is mutatkoznak. A kérdés rávilágít arra, hogy az Európai Unió eszközei, politikai milyen központi szerepet játszanak abban, hogy erősítsük az összes kulcs szereplő közötti együttműködést, a tagállamok, az Európai Uniós intézmények, a civil társadalom, illetve a kormányzati intézmények között. A bizottság elkötelezett a tekintetben, hogy az irányelvnek érvényt szerezzen, amely tiltja a fai vagy etnikai származás alapján történő megkülönböztetést, és a romákra egyértelműen, teljes körűen vonatkozik ez az irányelv. Az európai szintű büntető jogszabály is létezik a az idegen gyűlöletre, illetve a megkülönböztetés tiltására vonatkozóan. Idén novemberre minden tagállamnak meg kell valósítaniuk, be kell vezetniük a megfelelő szankciókat a keretirányelvben megfogalmazott rasszista, illetve idegen gyűlölet esetén és ezt a bizottság, ezek átültetését a bizottság szoros figyelemmel fogja majd követni. Tisztában vagyunk azzal, hogy mindez nem elég, és ezt az erőteljes jogszabályt ki kell egészítenie a tájékoztatásnak, illetve a tudatosítási munkának. E tekintetben a bizottság a roma kérdéssel a diszkrimináció elleni kezdeményezés kapcsán, illetve a jog területén működők segítésében. A különböző alapok, a regionális és fejlesztési alapok, az előcsatlakozási eszközök is komoly hangsúlyt kapnak, hiszen ezek fontos eszköze a változásoknak. Lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy ambiciózus programokat valósítsanak meg, amelyek a roma társadalomra, a roma közösségekre irányulnak, és ezeknek a programoknak nagyon pragmatikusnak kell lenniük, adatokra kell épülniük, és a roma kérdés minden összetett részletére ki kell, hogy terjedjen. Nem maradhat mindez a kezdeményezés pusztán a szlogenek, a jelszavak szintjén. Éppen ezért a bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy aknázzák ki teljes mértékben az alapokban rejlő lehetőségeket a romák befogadására, és e tekintetben számos magas szintű kétoldalú találkozókat szerveztünk a tagállamok, azokban a tagállamokban, ahol a roma közösség igen jelentős hányadot képvisel. Az első ilyen eseményre 2000, 2009. októberében került sor Magyarországon. A magyar kormány ebben maximális partnerként vett részt. Egy másik konkrét példa arra, hogy a bizottság elkötelezett a strukturális alapok felhasználása terén, a az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó rendelet 7-es cikkének módosítására irányuló javaslat. A ház döntő többsége Van Nistelrooy úr jelentése kapcsán az elmúlt hónapban szavazott, ami új lehetőségeket nyit meg a marginalizált társadalmi csoportok lakáshelyzetének javítása érdekében, és ez többek között a romákra is irányul. Végezetül pedig szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek a romák befogadására irányuló eh, két éves 5 millió eurós kísérleti program kapcsán. Ez támogatja az oktatást, a vállalkozást, a mikrohiteleket, illetve a társadalom tudatának tudato, ennek a problémának a társadalomban történő tuda, tudatosítását. Ez a programhoz csatlakozik a Világbank is, és én várom ennek a programnak a kiértékelését, hiszen ebből megfelelő információkat kaphatunk, hogy milyen sikereket éltünk el, illetve hol vannak még hiányosságok. Ezek mindenféleképpen szükségesek ahhoz, hogy nagyon célzott módon léphessünk fel ezt követően. Az európai roma befogadása, befogadása irányuló kezdeményezés 2009 áprilisában indult. Ennek célja, hogy az összes fontos szereplőt nemzeti és nemzetközi szinten, illetve a civil szervezetek képviselőit megszólítsuk és koherensebb fellépésre ösztönözzük. Ez a platform eredményezte a romák befogadására vonatkozó keret célkitűzéseket, és ezt a tavalyi miniszteri tanácsi ülés elfogadta. A bizottságot felszólítja ez az anyag, hogy a tíz alapelvet vegye figyelembe, amikor kialakítja, illetve megvalósítja az ezzel kapcsolatos politikákat. A spanyol elnökség alatt egy további platform találkozóra kerül sor, illetve a belga elnökség alatt is. Tehát ez nem egy egyszeri alkalom volt, hanem olyasmi, amit nagyon szoros figyelemmel fogunk kísérni, és a soros elnökségek triója is üdvözölte ezt a kezdeményezést, hiszen együtt kell működnünk annak érdekében, hogy eredményeket érjünk el. A bizottság ehhez saját szakpolitikái és eszközei révén természetesen hozzá fog járulni a nemzeti kormányok és a civil társadalmak részvételével. Elnök úr, és szeretném még arról is tájékoztatni a házat, hogy a kollégáimmal egy közleményt fogunk megjelentetni a romák társadalmi befogadásáról. Ebben ismertetjük a kihívásokat, illetve azt, hogy az EU milyen hozzájárulást tehet, hogyan vehet részt ezen kihívásoknak való megfelelésben és a viták eredményei alapján. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, és most a frakciók képviselői következnek, mindenkit szeretnék arra felszólítani, hogy a hozzászólási időket tartsák be, hiszen 6 órakor megkezdődik a bizottsághoz intézett kérdések órája, és már így is csúsztunk. Tehát az EPP nevében két percben Járóka asszony kap szót. Elnök úr! a hátrányos megkülönböztetés elleni nemzetközi és nemzeti jogszabályok hatékonyabb alkalmazása mellett ahogy biztos asszony is mondta a romák társadalmi befogadásának gazdasági szempontjaira kell hogy nagy hangsúlyt fektessünk majd kordobában hiszen a romák munkaerőpiaci integrálása és oktatási integrációja a tagállamok egyik elsődleges gazdasági érdeke is. az elmúlt években több nemzetközi szervezet is előremutató terveket dolgozott ki de ezek a megfelelő kötelező erő az esetleges szankciók kilátásba helyezése és a megfelelő költségvetés hozzárendelésének hiánya miatt nem váltak valóra a tagállamokban az európai unió képes biztostani egy a nem kötelező erejű úgynevezett soft law eszközökön túlmutató közösségi stratégia kialaktását illetve annak megfelelő végrehajtását és egyértelmű indikátorok alapján történő értékelését. mint az európai Roma stratégia európa parlamenti jelentéstevője rendkvül fontosnak tartom hogy a stratégia behatárolja azokat a válságterületeket a tagállamokban ahol azonnali beavatkozásra van szükség a társadalmi hátrányok ugyanis egyenletlenül oszlanak meg a különböző földrajzi területeken és mélyszegény romák és nem romák által sűrűn lakott olyan mikrorégiókban koncentrálódik a nyomor és a társadalmi kirekesztés amelyek súlyos akadályát jelentik az európai társadalmi fejlődésnek. az ilyen térségeket ki kell emelni a számukra esélytelen versenyből és a sajátos igényekhez igaztott intenzv programok révén meg kell kezdeni a fejlesztésüket a szubszidiaritás elvének megfelelően a stratégia felügyeletét és ellenőrzését helyi szervezeteknek kell végrehajtaniuk valamint javasolnám hogy az r agrártenderekhez hasonlóan kiterjedt felméréseket végezzünk a helyi célcsoportoknak az igényeiről. a program eredményeinek értékeléséhez elengedhetetlen az etnikai bontásban feldolgozott és függetlenül kiértékelt statisztikai adatok gyűjtése is. az európai néppártnak ezek azok a kulcsfontosságú pontok amelyek felé úgy érezzük hogy a kordobai magas szintű találkozónak mutatnia kell. nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, Járóka asszony. A szocialista frakció nevében másfél percben moraes úr. Köszönöm szépen. Mint ahogy az előző hozzászóló is, és a biztos asszony is elmondta, ez egy rendkvül összetett probléma. A szóbeli kérdés, amit jelenleg tárgyalunk, a mi frakciónk támogatását is élvezi, és gondolom minden frakcióét, ami arra irányul, hogy újra élesszük a roma kérdéssel kapcsolatos vitát. A romák elfogadhatatlan szintű előítélettel és sok esetben erőszakkal kell, hogy szembe nézzenek. A társadalmi befogadásukra irányuló kezdeményezése kapcsán mindannyian őszintén úgy gondoljuk, hogy egy átfogó megközelítésre van szükség. Arra van szükség, hogy a parlament is újra értékelje, hogy mit tettünk például a mikrohitelek terén, az erőszakos cselekmények megakadályozása kapcsán. Tehát ehhez egy átfogó stratégiára van szükség. És úgy tűnik, hogy a gyakorlat azt igazolja, hogy mindez nem elég. Az előítélet és az erőszak egész Európában nem szorult vissza, és egy a diszkriminációra vonatkozó felmérés szerint a romákat sokkal inkább érintik ezek a cselekmények, mint bármilyen egyéb etnikai kisebbséget. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a kezdeményezéseket a valóságban is átültessük, és mint ahogy ez el is hangzott, ezt a problémát komplexen kell kezelni, de fellépésre és integrált megközelítésre van szükség. Reméljük, hogy ez a szóbeli kérdés hozzá fog járulni ahhoz, hogy újjáélesszük a vitát, és megvalósítsuk a már meglévő jogszabályokat, és amelyek a roma kisebbségeket segítik majd. Minutola, señor. Köszönöm szépen. Egy percre az ALDE frakció nevében Weber asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Figyelembe véve azt, hogy hamarosan megkezdődik a második roma csúcs találkozó, szeretném megosztani önökkel néhány elképzelésemet, hogy hogyan lehetne hatékonynak lennünk. Úgy gondolom, hogy átfogó és koherens stratégiára van szükség a romák bevonását illetően, és egy fajta akciótervre és megfelelő költségvetésre is szükség van. Nem csak az EU tagállamait kell, hogy érintse ez a stratégia, hanem más országokat is, ahol élnek romák, és ezek olyan országok, amelyek vagy már a csatlakozás előtt állnak, vagy pedig részesei a szomszédsági politikának. Úgy gondolom, hogy így lehet megosztani a legjobb politikákat. Ezen kívül úgy gondolom, hogy meg kell tanulnunk a leckét, a, a nemek esély egyenlőségéről szóló politikából, mégpedig az úgynevezett mainstreaminget kell támogatnunk. Ezen kívül megfelelő intézkedésre, van szükség. Például lehetne roma szakértőket alkalmazni a parlamentben, illetve a tanácsban. Fan Rompuy úrnak, illetve Barózó elnök úrnak kívánok levelet írni, amelyben pont erre kérem őket, mutasson példát a roma szakértő kapcsán. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldek nevében másfél percre Lambert aztán következik. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én magam is hangsúlyozni a frakcióm nevében, hogy itt egy átfogó stratégia indult el jó irányba, és ahogyan rá is mutattak az európai szegénység elleni küzdelem és a társadalmi befogadás éve az idei, és ez egy nehéz feladat, ezért kérjük a szociális feltételeket, illetve egy mentőcsomagnak a lehetőségét. És azok, akik már is kimaradtak, nem maradjanak le még jobban. Így tudjuk ezt megelőzni a leszakadást egyre e, távolabbról élik meg, és szükséges, hogy a szegények és gazdagok közötti rést igyekezzünk áthidalni. Fontos a fejlesztési alapoknak, a regionális fejlesztésnek a szerepe, a helyi hatóságok, és egészen az Európai Tanács szintjéig való együttműködés szükséges azért, hogy a helyben megszülető megoldások működhessenek. A rendőrség feladata, hogy védje a kisebbségeket, ne egyszerűen csak kriminalizálja a társadalmi életet, ahogyan egyes tagállamokban úgy tűnik, hogy kialakult ez a gyakorlat. Minőségi közszolgáltatásokkal kell újból megpróbálni bevonni a munkaerőpiacba ezeket a kirekesztett kisebbségeket. Fontos, hogy ehhez források legyenek. Az Európai Bizottság határozott terveket fogalmazott meg a rasszizmus és az idegen gyűlölet elleni területen. Reméljük, hogy minden tagállam és kormány is felvállalja ezeket az eszmei értékeket. Köszönöm. Köszönöm. Az ECR nevében pedig Van Dalen úr kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament foglalkozik a romák sorsával. Az elmúlt évszázadokban és már elég súlyos volt a diszkrimináció. Nagyon fontos az, hogy legyenek európai irányelvek, alapok, hogy a romák integrációját növelni lehessen, és le lehessen dolgozni a lemaradásokat. Úgy gondolom, hogy jó stratégiára van szükség, annak érdekében, hogy ezek a támogatások meg is érkezzenek az érintettekhez. Úgy gondolom, hogy az oktatásra kell helyezni a hangsúlyt. A roma gyerekeknek kell segíteni abban, hogy a negatív kört át tudják törni. Nem tartom jónak azt, hogy túl sok roma áldozat szerepben marad. Nekik is kell eh, valamit tenniük annak érdekében, hogy a közösségeikben a problémákat meg lehessen oldani. Ezen kívül európai pénzekkel, illetve európai eh, szabályokkal nem lehet kikényszeríteni a romák integrációját. A tagállamoknak kell, azokban a tagállamokban, ahol már régóta raknak a romák, ezeknek a tagállamoknak kell példát mutatniuk, illetve nekik kell foglalkozniuk az integráció kérdésével. Nagyon sok társadalmi kihívás van. Itt az európai integráció, európai segítség sokat jelenthet. Köszönöm szépen Fandálen úr, most pedig a GUE nevében Ernst asszony következik. Vielen Dank. Köszönöm szépen. 2009. decemberében Pristinában és Mitrovicában jártam, és találkoztam a Mahalában élőkkel, és teljesen megrázolt az az élmény, amit ott láttam, különösen a gyermekek helyzete. Majdnem minden beszélgetés során kiderült, hogy ez a probléma nem csak Koszovóban, hanem Európa számos országában rendkívül súlyos a helyzet a romák közösségeiben. A Pristinai Dokumentációs Központban is jártam, ott azt hallottam, hogy már e, unjuk a szavakat, ezt a problémát kezelni kell. Ez a legnagyobb elvárás Kordobával szemben is. Nem csak beszélni kell, hanem cselekedni, mégpedig haladéktalanul. És a haladéktalan azt is jelenti, hogy nem húzódhatunk, nem bújhatunk meg az EU jogszabályok mögé, illetve konkrétan az irányelv mögé, hanem fel kell ismernünk ezt a problémát, és cselekednünk kell. Sőt, azzal is szembe kell néznünk, hogy ez az irányelv, ezek az irányelvek és jogszabályok nem elegendők ahhoz, hogy megvédjük a romákat egy megalázó kezeléssel vagy diszkriminációval szemben. A roma politikának minden szakpolitikában érvényesülnie kell. A rendeletek többsége csak sporadikus intézkedéseket és projekteket javasol, de ehelyett hosszú távú megoldásra, intézkedésekre van szükség, így többek között a roma közösségek gazdasági fejlődése terén is. És már most kell lépni, nem elég 2014-ig várni. Ehhez mikrohitelekre van szükség, így például erőfeszítésekre a roma telepek újjáépítéséhez, vagy az egészségügyi ellátásuk, az oktatásuk, elősegítéséhez, annak biztostásához, hogy a munkaerőpiacon megjelenhessenek. És guaként nem csak a romák számára, hanem nyilván mindenki számára az oktatást kíván, biztosítani kívánjuk. Ehhez nem csak pénzekre van szükség, hanem arra is, hogy egyfajta tudatban történő változás is bekövetkezzen remélhetőleg minél előbb sikerülni fog. Hiszen Európában több mint 10 millió romának igénye a jogok megfelelő érvényesülése. Ehhez pedig egyértelmű politikai igent kell mondani, és határozott, hatékony, európai szintű keretstratégiára van szükség, amihez mindenki képviselőként, illetve magánemberként is csatlakozik. Úgyhogy ezeket a lépéseket haladéktalanul sükrögösnek tartjuk. Köszönöm szépen. Emszt asszony, most pedig az EFD nevében Pascal úr. Vážená pani komisárka, ctení kolegovia. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! A második Euróma csúcs kiváló lehetőséget ad minden érintetnek arra, hogy eszmét cseréljenek a sikeres intézkedések lehetőségéről, amelyekkel a romák integrálhatók a társadalomba. A történészek véleménye szerint a 5. és 9. évszázad között érkeztek a romák Európába, és azóta folyamatosan keresik a romák a kisebbségekkel való együttélés lehetőségét Európa országai, és senki nem találta meg még eddig a jó társadalmi integráció módszerét a romák esetében. Nem tudom, hogy a mi oldalunkon van-e a hiba, vagy pedig a másik oldalon, a saját hazám tapasztalatai alapján tudom, hogy az, hogy segélyekkel igyekszünk a sorsukat jobbítani, az nem válik be. Mert hazám dolgozóit magas adók sújtják, és ebből a pénzből támogatják a roma közösséget, hogy jó életszínvonalat biztosítsanak számukra, és lakhatási lehetőséget, mert mindenki ezt igényli. A romák oktatását kell egyenlő helyzetben biztosítani, mint a többségi társadalomért a jóléti lehetőségekből is részesüljenek a romák, de meg kell vizsgálni a valóságot, az új házakat, amelyeket lebontanak, vagy tönkretesznek, és a lopásokat is meg kell vizsgálni, hogy a közegészségügyi rendszereket nem tartják tiszteletben, és a roma falukból például az orvosokat, az egészségügyi dolgozókat elűzik a roma gyerekek kimaradnak az iskolából. Tehát ha valóban segíteni akarunk a romákon, akkor civilizált kultúrát viselkedést kell tanítani. Gritos, por dos minutos, tiene la palabra el señor. Balco úr következik. Úr, köszönöm a szót. Mivel anyanyelvemen szólalok föl, ezért a roma megnevezés helyett a magyar cigány szót használom melynek nincs pejoratív értelme az alkotmányunkban is így szerepel napirendünk témája a cigányság kirekesztése és diszkriminációja elleni fellépés. a megoldás alapvető feltétele a cigányság társadalmi integrációja ennek fontos eszköze az iskola. sok esetben indokolt a külön foglalkoztatás ha tetszik pozitv diszkrimináció a hátrányok leküzdése érdekében. a kisebbségi jogvédők ilyenkor rögtön szegregációt kiáltanak pedig a cél a minél hamarabbi beilleszkedés magyarország egyes régióiban cigány generációk úgy nőnek föl hogy a család nem munkából hanem segélyekből él. munkahelyteremtés nélkül nincsen kiút ezért a neoliberális gazdaságpolitikával szaktani kell. a nehéz szociális helyzet sem adhat alapot a törvények áthágására. magyarországon a bűnelkövetésben magas a cigányság részaránya. ez ellen szigorú fellépésre van szükség nemcsak a többségi társadalom hanem a cigányság tisztességes életvitelű többsége számára. okként mi sem soha nem jelöltünk meg vérségi genetikai okot szó sincs rasszizmusról csupán speciális szociokulturális köméről beszéltünk mint háttérről. tehát ha ezt a kimondókat reflexszerűen rasszistának bélyegezzük azzal csupán a problémát seperjük szőnyeg alá. a kiutat közösen kell megtalálnunk. ehhez a cigányságnak olyan vezetőkre van szükségük mert nélkülük nem megy akik hitelesek saját köreikben és a társadalom egésze szemében is. valóban szükség van közös európai stratégiára de olyanra amely szembenéz e kérdésnek minden oldalával és őszintén látva akarja megoldani. köszönöm szépen! Köszönöm. Köszönöm szépen, Balc úr. Diaz de Mera úr következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék először is gratulálni Deroka képviselőnek a eh, a romák védelmére vonatkozó vélemények hangoztatásáért. Itt több mint 9 millió európai állampolgár helyzetéről van szó, és fontos az ő védelmükről gondoskodni. Európa egyéb nemzeti kisebbségei sorában velük is törődni kell, és a vonatkozó intézkedéseket meg kell valósítani. A második kordobai roma csúcs kiváló lehetőség lesz arra, hogy konkrétan ennek a közösségnek a problémáival foglalkozunk. Bátran, ambíciózusan és a megfelelő anyagi és jogi eszközöket is biztosítva a hátrányos helyzetű kisebbség számára. Vezető szerepet kell vállalnunk a saját jövőnk érdekében, és szakítani kell a paternalista megközelítéssel senki nem szabad, hogy politikai tőkét igyekezzen kovácsolni ebből. Multidisziplináris megközelítésre van szükség a tagállamok, a tanács és az Európai Bizottság együttműködésével a romák érdekében. Tudjuk, hogy egyes biztosok már is részt vesznek ebben a munkában. Koordinált erőfeszítésekre van szükség, hogy a kizáró jellegű, illetve diszkriminatív intézkedéseket el tudjuk kerülni a tanács és a tagállamok együttműködve gondoskodni kell, hogy tudjanak arról, hogy diszkrimináció mentesen tudjunk segíteni a romák helyzetén. Mert szükségük van egészségügyi szolgáltatásokra, hozzá kell, hogy férjenek az oktatáshoz, továbbképzéshez, és a megfelelő szabadidős tevékenységekhez, vagy a, az újrahasznosításhoz ebben, ebben az egészben részt kell, hogy vegyenek a helyi hatóságok, az önkormányzatok is. Én nagyon jól tudom, hogy miről van szó ezen a területen. És elnök úr, éppen emiatt tudjuk, hogy vannak itt kiváló képviselők a tisztelt házban is. Köszönöm szépen a szót, elnök úr azt gondolom hogy a kordobai második csúcs valóban nagyon jó lehetőség arra hogy számba vegyük mi is történt az utóbbi években európa legnagyobb létszámú és legkiszolgáltatottabb közösségének a roma közösségnek a befogadása területén először azt szeretném hangsúlyozni hogy nagyon fontos lépéseket tettünk abba az irányba hogy ez valóban európai ügy legyen nem kelet közép európai hanem összeurópai ügy. ahhoz hogy megoldásokat találjunk ahhoz gy kell kezelnünk a továbbiakban is. fontos lépések voltak azon a területen hogy az európai parlament elfogadott egy állásfoglalást a romastratégia szükségességéről sajnálatos hogy ez nem született meg a mai napig sem és őszintén reméljük hogy ebben lesz komoly továbblépés a trió elnökség idején és ennek a bizottságnak az időszaka alatt. fontos volt a two thousand and nine es európai parlamenti jelentés is a romák szociális helyzetéről munkaerő piaci helyzetéről és fontos a roma évtized program amelynek most körülbelül a közepén vagyunk. ahhoz hogy a stratégia sikeres legyen szükség van arra hogy lássuk hogy a strukturális és kohéziós alapok milyen módon hasznosultak valóban hozzájárultak e és milyen feltételek esetén járultak hozzá a roma közösség társadalmi befogadásához. adatok kellenek de tudjuk hogy az adatok az etnikai hovatartozásra vonatkozó adatok mindig szenzitv adatok és óvatosnak kell lennünk amikor ezeket kérjük és ezekkel bánunk. miközben sok pozitv lépés történik azt látjuk hogy a visszafogadási egyezmények végrehajtásával sok probléma is keletkezik koszovóról volt már szó itt őszintén remélem hogy a summit hozzá fog járulni a megoldásához. köszönöm szépen! másfél percben kiil nielsen asszony következik. A roma kérdés határozottan jelen van az én régiómban, Franciaországban is több mint ezer romát utasítottak ki a befogadási intézmények felkészületlensége, illetve hiánya eh, miatt. Sok területet, eh, városok környezetét túlterhelik a bevándorlók, és ezért a polgármesterek, illetve az önkormányzatok komoly problémával néznek szembe globális megközelítésre van szükség, átfogó módon kell a romák érdekében cselekednünk, hogy a diszkriminációnak véget vethessünk ezen európai állampolgárok érdekében. És itt a nők ellen megnyilvánuló diszkriminációról is szólnunk kell. Például a családon belüli erőszak, vagy a nem kívánt terhességek esetében komoly erőszaknak vannak kitéve 22 éves korra Franciaországban a romák 22, illetve 42 százalékának már volt abortusza. És ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió a legmagasabb szinten foglalkozzon a romák helyzetével. Kiemelt kérdés az oktatáshoz való hozzáférés, fel kell hívnunk az alapvető jogaikra is a figyelmüket, és a közérdekű szolgáltatásokhoz való hozzáférés ugyancsak nagyon fontos, és el kell kerülni a voluntarizmust a roma eh, helyzet esetében. Eh, köszönjük. Kill Nielsen asszony, Fontana eh, úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A romák kérdése egyre komplexebbé válik, és a válaszok erre a kérdésre egyre nehezebbek az EU szervezetei egyre többször követelik azt, hogy vonják be a romákat, de fel kell tenni egy alapvető kérdést. Az integráció egy politikai és társadalmi integ- folyamat, amely a, az önkéntességen alapul. Ilyenkor mindig el kell fogadniuk a romáknak és a érvényben lévő szabályokat. Hogyha ők nem kívánnak részt venni, akkor soha nem lesz sikeres ez a folyamat, soha nem lesz jó eredmény. A kihívást nem lehet demagógiával megoldani. Sokkal inkább tisztában kell lenni azzal, hogy a jelenlegi foglalkoztatási válság miatt sokkal nehezebb lesz bevonni a romákat a munkaerőpiacra. Látni kell a történelmet is, illetve a történelmi tanulságot is, hogy nem mindig a fogadó országok részéről van a hiba, mindkét fél felelősen nincs integráció. Köszönöm szépen, két percre Bozotól Erak úr kapja meg a szót. Partikolari lid deputat Livia Jaróka. Köszönöm szépen. Járóka Livia rendkívül keményen dolgozik ezen érzékeny kérdéssel kapcsolatban, és azt nagyon köszönöm neki. A roma népesség kérdése nem csak néhány országot érinti, hanem az egész Európai Uniót, hiszen a romák képviselik a legnagyobb kisebbséget az Európai Unióban. Ennek érdekében mindenképpen az Európai Unió szintjén kell eljárnunk, hogy javítsuk a helyzetet. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Unió alelnök asszonya Vivian Reding elmagyarázta ezt számunkra. Úgy gondolom, hogy most már e, épp ideje annak, hogy ezt meg is valósítsuk az elkövetkező hónapban korábban a csúcs találkozón. Nem maradhat ilyen a helyzet, mert magától ez nem fog megoldódni, és ha nem tesszük azt, amit tennünk kell, akkor az, ezek az emberek továbbra is hátrányos helyzetben maradnak, és továbbra is szegénységben élnek. Ezért be kell őket vonni úgy, hogy minden lehetőséget megkapjanak, amelyeket mások is megkapnak, például azt, hogy munkahelyeket találjanak, ki tudják használni képességeiket, és hogy sikeresek legyenek. Így nem csak, hogy magukat tudják majd ellátni, de hozzájárulhatnak a társadalomhoz is, amelyben élnek. Annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, meg kell, meg kell tennünk a szükséges lépéseket, el kell távolítani az akadályokat. Úgy gondolom, hogy a parlament üzenete a szolidaritás üzenete lesz, és remélem, hogy ez majd hallatszik a csúsztalálkozón is. Köszönöm, Puzutil úr, és most másfél percben miniszter Kiza asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Európában a 10 milliós roma lakosság egy középméretű tagállam lakosságának a felét teszi ki, vagy felének felel meg nyilvánvalóan őket igen súlyos diszkrimináció éri, nem pusztán az oktatás, az egészségügy és a lakhatás területén, hanem a bevándorlás szempontjából is. A, az Emberi Jogi Bizottság szerint is az európai tagállamokban a romák nem élvezik ugyanazokat a jogokat, mint egyéb bevándorló csoportok. Nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk az etnikai és vallási kisebbségek jogait, gondoskodjunk befogadásukról, integrációjukról, hiszen ezzel is hozzájárulunk a, a diverzitáshoz. Nagyon üdvözöljük a spanyol elnökség programját ezen a területen, ugyanis az ott foglalt lépésekre mindenféleképpen szükség van, ezeket nem halogathatjuk tovább. Fel kell ismernünk, el kell ismernünk a romákat. Ebből a szempontból a kordobái csúcs különösen fontos, hiszen az évtizedeken át szenvedett kisebbségen hivatott szenve, segíteni. Nagyon keveset kívánnék csak szólni ehhez, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy a parlament kezdeményezte a második roma csúcsot. A szlovén elnökség alapvetően arra törekedett, hogy az európai kormányokat egy asztalhoz ültesse a roma kérdéssel kapcsolatosan. A zöldek azonban nem lehetnek büszkék akkor, hogyha a tagállamok nem teszik meg a megfelelő gyakorlati lépéseket. Egy közös európai szintű stratégiára van szükség a romák befogadására. Azért van erre szükség, hiszen az Európai Unió ezen a területen nemzetközi szinten is az Európai Unió hitele csorbát szenved. A múltban úgy kezeltük ezt a kérdést, ami pusztán csak az emberi jogi ügyel függ össze. Most nagyon fontos, hogy politikai szintű vitára kerüljön sor, hogy meg, megfelelő megoldást tudjunk találni. Köszönjük. Romeva úr, Baszeszk úr két percben következik. Tisztelt elnök úr, a romák az egyik legkiszolgáltatottabb kisebbsége Európának aktuális ez a kérdés, különösen az európai fejlesztési tervek fényében. A kirekesztettségük és a oktatásból való kimaradásuk nagyon hátrányos helyzetbe hozza a roma közösséget, és a társadalmi kirekesztés alapjaként működik. Nagyon fontos, hogy integráljuk európai szinten a romákat, a roma kultúrát és az értékrendet is figyelembe véve. A szabad mozgásukat biztosítani kell. A roma közösség 46%-ban gyermekekből áll, és sajnálatos módon a várható élettartam jóval alacsonyabb a romák körében. Nagyon fontos bevonni a romákat az oktatásban európai szintű jogszabályok elméletben garantálják az egyenlő bánásmódot, de nagyon sok esetben a roma gyermekek vagy nem járnak iskolába, vagy pedig megkülönböztetés áldozataivá válnak. Átfogó oktatásra van szükség, hogy megakadályozzuk a kimaradásukat. 2010-ben több száz helyet biztosított országos szinten a Oktatási Minisztérium Romániában a közoktatásban való részvételre. És ennek csak egy kis részét sikerült feltölteni. Két dolgot szeretnék erről elmondani. Egyrészt felelősen élni kell a lehetőséggel a roma kisebbség részéről, az aktív részvétel feltétele a társadalomban és a munkaerőpiacon a megfelelő oktatás. Többféle program áll rendelkezésükre, az európai finanszírozás és a fiatalok akcióprogram is. Köszönöm, Baszescu asszony, Boszkurt asszony következik egy percben. A romák a legnagyobb kisebbséget jelentik Európában, és a cigányok, romák elleni diszkrimináció nagyon súlyos probléma, szegregált oktatás, lakhatási, illetve lakóterületek jellemzik őket, és nagyon mélyen gyökereznek a romákkal kapcsolatos kérdések, problémák a jó gyakorlatokat is figyelembe kell venni, véget kell vetni a negatív gyakorlatoknak. Egy példát mondanék, de ez messze nem az egyetlen. Elveszik helyenként a roma gyerekeket a szüleiktől, és internátusba teszik, hogy iskolába kényszerítsék őket. Ez tovább szegregálja őket, és újabb negatív hatást jelent a roma családok életében. Európában hatékony, hosszú távú roma stratégiára van szükség. A roma csúcs a pozitív és intézkedés sort gyarapítja majd az első körtől eltérően, amely nem volt kellően hatékony. Több státuszt kell kínálni európai szinten a romák számára, és a civil társadalomba is integrálni kell őket. Köszönöm. Köszönöm szépen, két percre Hübner asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. A kordobai csúcs találkozó valóban egy teszt lesz a tagállamok, illetve az intézmények számára. Egyetemben meg kell mutatnunk az európai kötelezettségvállalásunkat, illetve azt, hogy egy teljes értékű stratégiát tudunk kidolgozni, amely átlép az emberi jogokon, és eljut egészen a gazdasági integrációhoz és megfelelő akciótervre van szükség, amely magában foglalja a szociális gazdasági lényegi területeket. Sokat értünk el, de még mindig hosszú út áll előttünk. Az Európai Bizottságra, a parlamentre, a tagállamokra, de ahogy a miniszterről is elmondta, a helyi hatóságokra is szükségünk van, illetve az, ezeknek az együttműködésére van szükség. A, egyértelműen el kell különíteni a felelősséget a bizottságban e kérdésben. Az a kísérleti projekt, amelyet az Európai Bizottság hajt most végre, ez a legfontosabb területekre koncentrál a gazdasági integrációra, a korai gyermekkori fejlesztésre például. Nagyra értékeljük a regionális politikai főigazgatóság intézkedéseit is, amelyel még jobban bekívánják vonni a helyi szintet, és így próbálják erősíteni a robbant társadalom gazdasági bevonását. Az Európai Parlamentben számos kollega mutatta már meg elkötelezettségét, de az a kötelességünk, hogy még nagyobb hangsúlyt fektessünk erre a kérdésre. A romák bevonása lehetőséget kínál arra, hogy az európai munkaerőpiacot valóban integrálóvá bevonóvá tegyük, és így szembe tudunk nézni a demográfiai változásokkal is. Hadd mondjam el még egyszer, hogy a kordobai csúcs találkozón valóban valósítsuk meg a romák bevonását. Köszönöm szépen. Tabaj Dur kapja meg a szót. Muchas gracias. Európa első középtávú roma kormányzati programjának kidolgozójaként és az Európa Tanács 2002-es roma jelentésének raportőreként egyetértek azokkal hogy ma ez európa egyik legbonyolultabb ügye. nem irigylem biztos asszonyt mert ennél komplexebb bonyolultabb kérdés nincs ma európában. evidencia hogy a romák nem egyszerűen etnikai és nemzeti kisebbség hanem sokszorosan hátrányos szociális kisebbség. nem evidencia azonban az hogy mi a felelősség megoszlása a többség és kisebbség között többség és kisebbség között aszimmetrikus a felelősség mert a többségnek sokkal nagyobb a felelőssége de a kisebbségnek is megvan a romáknak is megvan a maga felelőssége. a negyedik nagyon fontos hogy integráció kell asszimiláció nélkül. s végül nem költségvetési kérdés nem forrás kérdése pusztán hanem annak a kérdése hogy vannak e személyek mechanizmusok mind a többségi mind a roma társadalom szempontjából. mint volt államtitkár azt kell hogy mondjam ott működött a kisebbségi kérdés ahol volt elkötelezett helyi többségi személy helyi kisebbségi hiteles vezető aki mozgóstani tudta a kisebbséget és a civil szervezetek segtettek. nem pénzkérdés kell az uniós szint de tagállami szinten és helyi szinten dőlnek el a dolgok ezért támogatom az uniós stratégiát. Köszönöm szépen, elnök úr. A roma kisebbség társadalmi és gazdasági fejlesztésének az ügye az egyik legkényesebb ügy közép- és kelet-európai országaink számára. Sokszor a roma programok nem fogalmaznak kellő nyíltsággal és határozottsággal, ezért nem sikerült eddig még kezelni ezt a problémát. Koherens összefüggő megközelítést igényelhez a terület, és a romák életkörülményeinek a javítása minden tagállam felelőssége külön-külön. Azonban, hogyha ez nem eredményes, akkor globális átfogó szintű koordinációra van szükség. Az egyik legsúlyosabb problémával nézünk szembe, amikor a roma kisebbség helyzetéről beszélünk. Az európai társadalom egymás méltóságának az elismerésére épül, és szükség van az innovációra. Meg kell szüntetni a romák, ezen belül is a fiatalok és a gyermekek hát, hátrányos megkülönböztetését, és a közéletbe be kell vonni őket mert a fiatal generáció alakítja majd a jövőnket. Ezért nagyon fontos, hogy a gyermekek generációját oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz kell juttatni. Hasonló módon a zsidó kisebbséghez, amely az ő sorsukhoz hasonlít. Hogyha konkrét intézkedésekre nem kerül sor, hogyha nem változtatunk, az attitűdökön, a hozzáálláson, akkor a romák milliói maradnak ki a társadalom életéből, és a kirekesztés, a hátrányos helyzet marad a sorsuk. A többségi társadalommal egyenlő bánásmódban kell őket részesíteni. Valódi lehetőség áll előttünk, hogy megfelelő eh, szemléletmóddal megoldást találjunk konkrét intézkedésekre van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szena Lovalszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Kedves kollégák, egy nemrégiben közre adott közvélemény szerint 76%-a csehnek nem szeretne roma szomszédot. Az elmúlt tíz évben a napi politikai életben a helyi szinten foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel, pontosabban a társadalom roma, illetve nem roma tagjainak kapcsolatával. Láttam azt, hogy a különböző európai projektek hogyan javították a romák helyzetét. Az egyetlen dolog, amely hosszú távon segíthet, az az, hogy a romákat úgy kezeljük, mint teljes jogú állampolgárokat a helyi közösségekben. Azonban ehhez arra is szükség van, hogy a romák valóban elkötelezve elvezik magukat az élőhelyük, lakóhelyük iránt, illetve hogy részt vegyenek a társadalomban, és az helyi szintnek is példákat kell mutatniuk. Fel kell lépnünk a diszkrimináció ellen, illetve az idegengyűlölet ellen nem szabad elfogadnunk az ilyenfajta jelenségeket, ez a jövő. Thank you, Mr. President. Szávú asszony, köszönöm szépen, tisztelt... Cordoba va reprezenta momentul decisiv pentru... Reméljük, hogy Kordobában a roma csúcs döntő áttörést hozhat majd a közös roma befogadási integrációs stratégia területén. Az eddigi gyönge eredmények dacára elő, előre kell lépni, és a következő években nagyon oda kell arra figyelnünk, hogy javuljon a helyzet. És mindezt több milliárd euró is támogathatja majd. Sajnos az Európai Bizottság nem tett tanúbizonyságot arról, hogy megértette volna, mennyire fontos koordinálni a romák életminőségét javító és a társadalmi integrációt szolgáló intézkedéseket. Marad a rasszizmus, a hátrányos megkülönböztetés. A romák problémája a szociális ügyekkel foglalkozó biztosnak az égisze alatt maradt, és úgy tűnik, hogy csak az ő feladatának tekintik ezt. Ehelyett átfogóan foglalkozni kéne ezzel, és külön roma szakértőt kellene ennek a témának a felelősségéhez hozzárendelni, hogy véget vessünk az egyenlőtlen bánásmódnak és a munkahelyi megkülönböztetésnek. A munkaerőpiaci vándorló roma közösségek ügyét szolgáló intézkedések változást hozhatnak, de csak akkor, hogyha a civil szervezetekkel is együttműködünk. Elnök, köszönöm. Most a spontán hozzászólások következnek. Egy kicsit csúszásban vagyunk. Elsőként Szver úr kapja meg a szót egy percben. tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt Soros elnökség! Szeretnék gratulálni azért, hogy ezt a vitát napirendre tűzték, azért, mert ezt megmutatja, hogy mennyire fontosnak tartjuk ezt a kérdést, illetve ezt a csúcs találkozót, és ezt is mutatja, hogy minden politikai frakció részt kíván venni ebben a vitában, és abban, hogy még jobban elő lehessen készíteni a stratégiát, amelyen meg kívánjuk oldani a romák kérdését. Beszélhetünk itt az úgynevezett soft law-ról is, mert ez a kérdés inkább a tagállamok hatáskörébe tartozik. Azonban ki kell cserélnünk az adatokat, a jó gyakorlatot. Szlovéniában nálunk van egy közvetítő a romák, roma ö, ö, szülők, illetve a tanárok között, és ez nagyon jó intézmény. Sajnos csak öt spontán hozzászólásnak tudunk időt adni, ugyanis Sogor úrra, Malonescu úrra, és még további képviselőkre sajnos nem jut időnk ma este. Prin Romia a marcat recunoașterea eșecului individual al statelor. A Roma csúcs úgy gondolom, hogy az Európai Unió kudarcát tükrözi eddig. Nem sikerült a romák egyenlőségét, még a védelmüket sem biztosítani. Éppen ezért összehangolt intézkedésekre van szükség EU szinten. Meg kell vizsgálni az életfeltételeik javításának a lehetőségét, hogy látható eredményeket tudjunk elérni. Mert Európában a legkiszolgáltatottabb kisebbségről van szó, amelyet hátrányosan sújt gazdaságilag, társadalmilag, szociálisan a, a jelenlegi helyzet. Miközben a, a gyermekvállalás szempontjából a többségi társadalomhoz képest magasabb mutatókkal rendelkeznek és eltolódó népességi arányokat mutatnak. A fiatal romák játszhatnak elsősorban aktív szerepet a munkaerőpiaci integrációban és a társadalmi befogadásban. Köszönöm. Matula úr, mondja az elnök egy percben. Mulțumesc. Romi constituie o comunitate etnoculturală transfrontalieră. Köszönöm, elnök úr. A romák etnokulturális határon átnyúló, 10 millió főt számláló kisebbséget jelentenek Európában. És összehangolt intézkedésekre van szükség az érdekükben az európai országok részéről. Már eddig is történtek lépések, de ezen túlmutató eh, tevékenységre, erőfeszítésre van szükség. Megfelelően összpontosított és eh, rendszeres átfogó csomagot kell megalkotnunk. Mivel nagy létszámú a roma közösség, be kell látnunk, hogy európai szintű problémáként kell meghatároznunk ezt a területet. Romániában több lépést is tettünk a romák helyzetének a javítására. Például az egyetemeken az állam ingyenes helyeket biztosít számukra, és az oktatásban, illetve a kulturális életben is igyekszünk számukra szerepet ajánlani, biztosítani. Ilyen módon bevonva őket a közéletbe és a munkaerőpiacra. Szeretnénk, hogyha hozzáférhetnének az egészségügyi ellátáshoz is, de ez források is kellene Köszönöm. Mrs. Morvai, one Morvai asszony, egy percben. Szépen a cigány gyermekek, roma gyermekek számára a felemelkedés egyetlen lehetséges útja a rendszeres iskolába járás rendkvül sajnálatos hogy a politikai korrektség egyik megnyilvánulási formájaként rendszeresen halljuk azoknak a szülőknek a mentegetését különböző jogcmeken akik a gyermekeik iskolába járását nem mozdtják elő illetőleg egyenesen akadályozzák. ebből a szempontból különösen is diszkrimináció tárgyai illetve alanyai a lánygyermekek a cigány lánygyermekek akikre a felelőtlen szülők sokszor ráterhelik a sok gyermek gondozásának és az otthoni teendőknek a súlyát iskolába járás helyett a nemzetközi emberi jogi normáknak kizárólag az felel meg ha az állam kötelezettséget vállal arra hogy ilyenkor a gyermek védelmében fellép és brsággal büntetéssel ha kell illetőleg a családi pótlék vagy más segélyek megvonásával kényszerti kötelezi a szülőt hogy a gyermek érdekében a gyermek jogait biztostsa. köszönöm szépen! Végezetül pedig Smolkova asszony egy percben. Az Európai Unióban a roma közösség a legszegényebb társadalmi csoport. Éppen ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy integráljuk őket, és bevonjuk a társadalmi életbe. Meg kell szüntetni akár a nyílt, akár a burkolt diszkrimináció minden formáját, és szorgalmaznunk kell egy nyílt vitát a roma gyermekek jogainak érvényesüléséről. Nekik is joguk van a méltóság teljes élethez, de nagyon gyakran erre nincs lehetőségük. A gyermeknevelés, illetve az életszínvonal javítása területén a romáknak is meg kell tenniük a saját hozzájárulásukat. Meg kell mondanom, hogy a következő csúcson szeretnék többet hallani arról is, hogy hogyan élnek vissza a segélyekkel. Elnök, köszönöm szépen. Mindenkinek köszönöm a türelmét, de már figyelmeztetnék, hogy 15 percet csúsztunk a bizottsági kérdésekkel kapcsolatosan. Eh, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A kordobai találkozóról szóló vita és megmutatta azt, hogy mennyire fontos a szociális gazdasági bevonása a romák számára. Ez egy európai jellegű probléma, és ehhez egy európai stratégiára van szükség. Pontosan ezt szeretnénk elérni. Már sikerült előrépést tennünk, azonban ezek nem elegendőek, és Kordobában többet szeretnénk tenni. a tanács követni kívánja a a stratégiát, illetve az elnökségek, a soron következő elnökség is támogatják ezt. Különböző eszközök állnak rendelkezésünkre. Ezekkel biztosítani lehet a szociális bevonást. Azonban ezeket eh, a stratégiákat valóban meg is kell valósítani. Az egyetlen, amit tehetünk, az az, hogy specifikusan a roma népesség problémáira koncentrálunk, illetve azokra a kérdésekre, amelyek rendkívül nehezek a romák számára, például a nők szegénysége, a munkahelyhez való jutás, lakhatás, a diszkrimináció, az erőszak problémája a fiatalok között, illetve fegyelembe véve a gazdasági válságot egyre ö, nagyobb ö, problémát okoz az, hogyha a romák nincs megfelelő végzettsége. A fiatal romáknak a várható élettartalma tíz évvel kevesebb, mint egy átlag európaiért. Ezért specifikus intézkedésekre van szükség. A romákat diszkriminálják a leginkább. Általános a nők elleni erőszak, és ezért is fontos az irányelv. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy tenni tudjunk a nők érdekében. Nem szabad, hogy paternalista legyen, amit teszünk. Mindenképpen ezt a népességi csapatot figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, a biztos asszonyi a szó. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a tisztelt háznak és az elhangzott sokféle javaslatot. Ezeket figyelembe fogjuk venni. Andor biztos úrral akkor, amikor a közleményünket ismertetjük majd a csúcs alkalmából. Ebben a közleményben világosan megfogalmazzuk majd, hogy az Európai Bizottság nem fogadhatja és nem is fogja elfogadni a romák elleni diszkriminációt, a társadalmi kirekesztést az etnikai alapon vannak eszközeink, vannak szakpolitikáink. A kérdés az, hogyan szerzünk érvényt ezeknek, hogyan alkalmazzuk őket, hogyan épül be a tevékenységeink fő sodrába a romák helyzete, az eszköztárunk, illetve a szakpolitikánk hogyan irányulhatnak erre. Én úgy gondolom, hogy nem külön roma alap létrehozására van szükség, hanem akkor, amikor az EU jogszabályt alkalmazzuk és végrehajtjuk, az alapoknak a céljai érdekében, akkor mindenhol figyelembe kell venni a roma szempontot, és ennek érdekében minden érintett aktív hozzájárulására szükség van, és a romák befogadását ilyen módon szeretnénk elősegíteni, megfelelő eljárások mentén. Szeretném világosan kiemelni és aláhúzni, hogy a romák helyzete alapvető emberi jogi kérdés is, és nagyon nagy mértékben összefügg a szociális, társadalmi, illetve gazdasági kérdésekkel. Szeretnék idézni a világbank tanulmányából. A romák társadalmi kirekesztettségének a gazdasági költségét tekintve. Mindebből világossá válik, hogy megoldást kell találnunk az egész társadalom érdekében hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket a lehető leghatékonyabban alkalmazhassuk. Stratégiai megkülönböztetésre van szükség természetesen, és ahogyan néhányan említették is, a mainstreaming a megoldás, be kell építeni az intézkedéseket a tevékenységeink fősodrába, mozgosítani kell az erőforrásainkat, és mind a siker élményekből, mind a kudarcokból okulni kell olyan stratégiát kell kialakítani, ami nem csak, strat- nem csak papíron marad, hanem konkrét eredményekhez vezet, ami a romák a fősodratú iskolákba való befogadását eredményezi, többen hangsúlyozták az oktatásban való részvételnek a fontosságát. És az intézkedéseink között szerepel az iskola előkészítők, illetve az óvodai iskolára való felkészítésnek a szerepe. Aztán, ami a fősodorba emelést illeti, itt a kollégám Andor biztos úr konkrét célkitűzéseket igyekszik majd teljesíteni, és a többségi társadalom a szakpolitikánk végrehajtásának letéteményeseként is felel ezért. Elnök, köszönöm szépen. Biztos asszony, lezárom a vitát, és a következő plenáris során tartjuk majd a vitát. Most pedig áttérünk a kérdések órájára, a bizottsághoz intézendő kérdésekre. John. Egy technikai probléma van. Most vettem észre, hogy a komputer klónozott engem, mert kollégáim, akinél a kártya be volt télve, mindenhol az én nevemet, a Tabajdi nevet tette be. Ezt Gomez asszony helyén vettem észre, de máshol is észrevettem. Tehát valami komputer probléma van a kolléganőm göncz kingánál is a tabajdi névet jelzi ki a kártya kérem hogy ellenőrizzék mert nem szeretném hogy ennyi mértékben klónozva legyek az európai parlamentben. kérem szóljon a technikai szolgálatnak. köszönöm. Thank you. The technical services will take note of that. Igen, majd a technikusok gondoskodnak a megoldásról, és akkor folytassuk a bizottsághoz intézett kérdések óráját, ami rövidebb lesz, mint ahogy terveztük, hiszen az előző vita 25 perccel csúszott, nagyon sajnálom. Úgyhogy